Hölgyeim és uraim, folytatjuk az ülésünket. Egy kicsit pontosítani szeretnék a koordinátorok ülésének döntése alapján. Figyelmet kérek. Egy eszmecserét szeretnénk folytatni a Svensson jelentéssel kapcsolatban, amelyről délután fogunk szavazni. Tehát a 13-as pont után jön egy előadás a biotechnológia hatása a fejlődő országokban. Tehát akkor most Sargentini asszonynak az átmeneti gazdasági partnerségi megállapodás az EK és a Közép-Afrika közötti véleményt fogjuk megvitatni. Az illetékes bizottság az INTE, a vélemény előadója a Sargentini asszony, és rögtön magához ragadja a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez a vélemény nagyon rövid, tulajdonképpen egy mondat, <laughs> amelyben az áll, hogy az INTA, amely az illetékes bizottság, a kamarunnal kapcsolatban nem kellene, hogy megadja a jóváhagyását vannak, akik azt mondják, hogy ezt félre lehetne érteni. Ez eh, a, egy rövid időn belül a második ilyen közbenső EPA, tehát partnerségi megállapodás, és eh, ez Dél-Kelet-Afrikával kapcsolatos, amelynek én voltam szintén a jelentéstevője, egy másik ilyen jelentés, és a bizottság egyetértett a véleményemmel, hogy ezt ne ratifikáljuk. Én ö, ugyanezt kérem itt, most Kamerunnal kapcsolatban, amely egy közép-afrikai ország. Itt regionális epáról volt szó, tehát csak egy országról van szó. Kamerun mellett vannak legkevésbé fejlett országok, és különböző kapcsolataik vannak az Európai, e, Európai Unióval. 2007-ben kezdtük el a tárgyalásokat, de a kameruni nemzeti közgyűlés még nem ratifikálta a tárgyalásoknak az eredményét. És én azt mondom, hogy mi is várjunk ezzel. Kamerunból jelzések jöttek, hogy ennek a közbenső megállapodásnak az új bizonyos aspektusait újra tárgyalák, tehát hogy az Európai Unió az a kameruni piachoz hozzáférjen, és az Európai Unióból 80%-ot engedjenek. Ezt szerintem várni kellene, és a véleményünk az intálnak nem tételezi föl azt, hogy ezt ratifikálnunk kellene, tehát várjunk ezzel azért, hogy Kamerunnak esélyt biztosítsunk arra, hogy újra elgondolkodjanak ezen. Nem látom, hogy mi siettetné ezt az megoldást, hiszen a másik oldal sem ratifikálta. További EPA lesz a közeljövőben, és a probléma továbbra is az, hogy a fejlesztési eszközként indulva szabadkereskedelmi segítségnyújtásá válik. Szerintem e, így mi nem eléggé ösztönözzük a fejlesztést az AKC országokban, és aláássuk a regionális fejlesztés e, lehetőségét, hogyha közben epákat, epákról tárgyalunk ezekkel az országokkal. Tejsz. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, Norbert Neuser még nincs itt, mert sajnos a madridi reptéren rekett egy ottani sztrájk miatt, ezért sajnos nem tudja felolvasni a beszédét. Uh, so let me read his, uh, speak- Engedjék meg tehát, hogy felolvassam az ő jegyzeteit, ha nem bánják. Tehát Norbert a következőket mondja. Szeretnék köszönetet mondani Sargentini asszonynak a vázlatért. Egyetértek néhány aggájával, ami az átmeneti epát illeti, de nem Értek vele egyet, ami a konklúziót illeti. Mindannyian tudjuk, hogy a jelenlegi helyzet nem kompatibilis a WTO-val, és a jelenlegi piaci hozzáférés nem tart majd örökké. Természetesen látom, hogy sok közép-afrikai ország kevésbé fejlett országok közé tartozik, és profitálna az átmeneti EPA, EPA-ból, illetve nem profitál megfelelően, ezért nem igazán akarnak tárgyalni ezekről az Európai Unióval, de hát remélhetőleg ezen a országok elindulnak a fejlődés útján, és végül majd aláírnak egy EPA megállapodást. Ez a helyzet azonban nem szabad, hogy megakadályozzon bennünket abban, hogy hozzájáruljunk egy olyan EPA megállapodáshoz, amelyet Kamerun megtárgyalt és aláírt, bár nem ratifikálta még teljes mértékben, Cameronnak ugyanis szüksége van egy kereskedelmi megállapodásra az Európai Unióval. És végül, ami a tarifális bevételek csökkenését, illeti, illetve adatok megszűnését, ezeket kompenzálni kell valamilyen módon, és fontos, hogy Kamerun a saját adórendszerét megreformálja. Hosszú távon ugyanis Kamerunnak ez javára válna, hogyha tehát jobban működne az adórendszere. Nagyon szépen köszönjük, Mitchell úr. Um, Chairman, I'm, I'm... Elnök asszony, én készen állok erre, de szeretném egy kicsit jobban megérteni a témát. Azt javasolja, hogy függesszük fel ezt a témát, és valamikor a jövőben hagyjuk jóvá, mint hogyha az a prezentációja vége felé ez is felmerült volna. Erre kérek egy kis magyarázatot, hogy pontosan mi a javaslata, gondolom nem a vörös kártyát, hanem inkább a sárga kártyát javasolja. Így van? Szargentini asszony, tessék. Ez a záró válaszom, és nem először ön válaszolhat, aztán a bizottság jön, aztán a záró szó. Jó. Igen, Mitchell úr, igen, azt hiszem igaza van a legutóbb elhangzott vita során, amikor az EPI-ről volt szó Dél-Kelet-Afrikával kapcsolatosan, volt egy nagyon érdekes javaslat, módosító javaslat, amelyet az SND tett, ami azt mondta, hogy egy kicsit jegeljük a témát. A módosító szóbeli módosító volt, és nem alakult ki többség a szavazás során a szakbizottságban, úgyhogy ez nem e, került tovább, és e, nem eh, került tehát még egyszer a javaslat szavazásra, de az SND javaslatában azért van egy érdekes elem, amikor azt mondják, hogy halasszuk egy kicsit a témát, eh, jegeljük, úgymond. És eh, én készen állok arra, hogy ezt még egyszer megvizsgáljam ezt a felvetést, hogyha ez a célt szolgálja, vagyis hogy Kamerun több időt kapjon, hogy végig gondolják, hogy ezzel elégedettek-e, illetve hogy még mindig a ratifikáció érdekli -e őket. Nekem úgy tűnik, mintha a jelen körülmények között nem ez lenne a szándék. A bizottság következik. Köszönöm szépen, és köszönöm a jelentéstevőnek ezt a dokumentumot. A Kamerunnal kötött megállapodás a kezdete ennek a partnerségnek, a régióban folytatott partnerségi munkánknak, tehát ez egy átmeneti megoldás ezért, ami lehetővé teszi a tárgyalások folytatását amelynek az eredménye remélhetőleg az, hogy regionális partnerségi megállapodások köthetők, továbbra is ez a célja az Európai Uniónak Közép-Afrikában. Ugyanakkor Kamerunnak szüksége van erre az átmeneti megállapodásra, hiszen ennélkül az eszköz nélkül Kamerunban nagyon súlyos nehézségek merülnének fel az export tevékenységben Európa felé, amelyek az EU általános preferenciarendszerében nem szerepelnek, például a banán és az alumínium, csak kettőt említenék példaként. Ezzel a megállapodással Kamerun már 2008 óta képes volt fenntartani nagyon fontos gazdasági ágazatokat és több ezer munkahelyet, ami az okainkat illeti, amelyeket egyébként a jelentés is megemlít, hogy milyen okból tagadtuk meg a hozzájárulást. Az volt az érvelésünk, hogy az átmeneti megállapodásnak nem lesz negatív hatása, sem a kameruni iparra nézve, sem pedig a kormányzati be vételekre nézve, illetve a regionális integrációra nézve, el is mondanám, hogy miért, hogyha néhány okot megemlíthetek. Az európai export, Kamerunba irányuló export 20%-át kizártuk a megállapodás hatájából, és a megállapodás egy olyan ütemtervet is tartalmaz, ami 15 évet ölel fel, ami azt jelenti, hogy megmarad az idő arra, hogy a szükséges kigazításokat megtegyék. Azután az európai termékek túlnyomó többsége köztes termék, amelyekre a helyi iparnak Kamerunban szüksége van. Olyan árukról beszélünk, amelyek alapvető igényeket elégítenek ki, mint például gyógyszerek vagy gyógyászati berendezések. Ugyanakkor vannak a megállapodásban garancia elemek, amelyek lehetővé teszik a partnerünk számára, hogy az előnyöket, a számunkra biztosított előnyöket felfüggesszék, hogyha erre szükség van, és ez egyébként az ipari, iparra vonatkozó záradékban is szerepel. Aztán a fejlesztési megállapodási összetevője ennek a megállapodásnak, ez is lényeges, hiszen ez technikai és pénzügyi segítséget irányoz elő, különösen a költségvetési reform összefüggésében. Teljesen egyetértek azzal az észrevétellel, hogy olyan országok, mint Kamerun el kell, hogy mozduljanak a kereskedelem adóztatása felől másféle adó nemek felé, vagyis ez az adózási, illetve költségvetési reform nagyon lényeges függetlenül a gazdasági partnerségi megállapodástól, de ezzel a megállapodással úgy érzem, hogy ezt az ügyet még előre is mozdíthatjuk. Amikor azt mondjuk, hogy az ez a megállapodás az integráció ellenében mutat, akkor azért tudnunk kell, hogy 2-3 százalékban irányult csak a kereskedelmi tevékenységük Közép-Afrikára. Um, with... És nem tarifa jellegű akadályok sokkal inkább felmerülnek a kereskedésben, mint például a korrupció és meg is próbáltunk eh, ezzel mm, erre már megoldásokat találni a gazdasági partnerség keretében a nem tarifa jellegű problémákra, ezért szeretnénk a regionális tárgyalások felé elmozdulni, hogy most a kezdetek után valóban egy regionális szintű megoldást találjunk. Végül pedig azt mondanám el, hogy a tárgyalások az átmeneti megállapodással kapcsolatosan 2007-ben zárultak le. Kamerun most kezd el dolgozni a ratifikáción, az Európával való partnerség és a piacra jutási lehetőség miatt nekik szükségük van erre a megállapodásra, úgyhogy nagyon remélem, hogy a parlament megerősíti ennek a megállapodásnak a lehetőségét. Köszönöm szépen, Berman úr szeretne felszólalni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy rövid kérdésem lenne a bizottsághoz. 2007. december 7-e óta azt a dátumot... Voltak -e kapcsolatok, folytattak-e eszmecserét a kameruni parlamenttel? Ha nem, akkor miért nem? És ha folytattak, akkor hogyan látják, hogy a parlament miért késlekedik a ratifikációval? Egy kicsit meglep ez, hiszen 5 évvel ezelőtt, 2007. december 17-e éte óta húzódik ez az ügy, és nem tudom, hogy miért nem tudtunk nyomást gyakorolni a kameruni parlamentre, hogy aláírják ezt. Válasz. Köszönöm szépen. Itt a kameruni parlamentről van szó. Azt hiszem, három fontos e, aspektusa van ennek a kérdésnek. Az első az, hogy mindenki regionális megoldást keresett. És azt reméltük, hogy ez gyorsan meg fog történni a közbenső megalapodás után. Ezen az alapon elkezdtük Kamerun számára biztosítani a hozzáférés előtti lehetőségeket, még akkor is, hogyha még nem ratifikálták a megállapodást. Nos, ebben a helyzetben tulajdonképpen várakozó álláspontot foglaltunk el, ha bár a regionális tárgyalások úgy hullámvasútszerűen folytatódtak. Mint tudják, a piaci hozzáférési rendelet kérdését talán nem sokára lezárhatjuk, és ennek Kamerunra is nagy hatása lesz. De amíg azt mondhatjuk, hogy hozzáférés, a hozzáférés lehetősége fennállt, és a regionális tárgyalásokat takarékra tették, akkor nem volt nagy nyomás azt illetően, hogy ratifikálják a megállapodást. Öt évvel a tárgyalások lezárása után már igazán ratifikálni kellene ezt a megállapodást, és remélem, hogy mi ki tudjuk jelölni számukra az utat. Elnök, köszönöm szépen. Most akkor Sargentini asszony következik, hogy összefoglalja ezt a kérdést. A véleményem Berman úr kérdésére az, hogy az Európai Bizottság és a, az Ákácsi országok nemzeti parlamentjei közötti kapcsolatok nagyon korlátoztak. A, az ország stratégiai dokumentumokat minden bizonyos időszakokban aláírjuk a különböző miniszterekkel között, és nincs szükség a nemzeti parlamentben lévő ratifikálásra. Szerintem ez nem helyes, de ez egy más kérdés. Nos, akkor nézzük ezt a közbenső epát Kamerunnal. Olvasták Neuser úrnak a dokumentumát, aki azt írta, hogy Kamerun tárgyalt erről a megállapodásról. Valóban így van. De egyet értek a bizottsággal, hogy amikor uh, a WTO szabályok szerint kell tárgyalniuk, akkor bizonyos fajta megállapodásra szükség van. Ugyanakkor a tárgyalás az nem jelenti azt feltétlenül, hogy megkapják, amit akarnak. Ugyanis mi egy regionális megoldást szeretnénk látni, ahol azt látjuk, hogy a Kamerun körülötti országok is, amelyek a legkevésbé fejlett országok, azok esetében a bármi más, csak fegyvereket, nem politikáját fogjuk megvalósítani. Mi a tárgyaló fél vagyunk, és a tárgyalások során a probléma az, hogy mi egy olyan ö, ö, Afrikát fejleszteni akaró ö, ö, szervezetek felé is kinyúlunk, kinyújtjuk a karjainkat, és ugyanakkor egy másik irányban is. Tehát szerintem, amikor a többi országokról beszélünk, Dél-Kelet-Afrikában, akkor azt látjuk, hogy nagyon alacsony a belső regionális kereskedelem, 80 százalék, és épp ezért ez az, a közbenső ideiglenes epának a ráerőszakolása kamarúra nem helyes. Ő, nekik VTO szabályokhoz kell ragaszkodni e, a megállapodás esetében, amely nem a legjobb Kamerun esetében. Hát ezt kell tenniük, de nem a legjobb megoldás. Épp ezért nekünk Kamerun javát kell szem előtt tartanunk. Végül pedig elnök asszony, az első EPA az a Karibi tengeri országokkal volt, és néhány év után úgy döntöttek, hogy ez számukra mégsem jó, és az az utolsó EK, AKC EU közös vegyes parlamenti közgyűlés során erről a témáról beszéltünk sokat, és ők az ideiglenes e apával való elégedetlenségüket ecsetelték megtették. Épp ezért szeretnénk eh, kérni a eh, bizottságtól, hogy a határidőt tolja ki, és nagyobb rugalmasságot mutasson. Jó, rendben van. Engedjék meg, hogy most, hogy lezárjuk ezt a kérdést, hogy elmondjam, hogy 20, február 27-e 12 óra a módosítók benyújtásának határideje, és március 19-én eh, fogunk szavazni róla. Most akkor jön egy eh, előadás, eh, amelyet egy eszmecsere követ, a biotechnológia hatása a fejlődő országokban. A fejlődő országok nagyon sok kihívással kell, eh, hogy szembenézzenek az élelmiszerellátás biztonsága szempontjából. Az eh, élelmiszer autonómia tulajdonképpen eh, nagyon fontos mindegyik ország számára, de ezt akadályozza a demográfiai számok növekedése, E, és az eszközök is korlátozottak. Sok ország úgy látja, hogy a géntechnológia alkalmazása e, új lehetőségeket nyit meg a fejlesztésre, és lehetővé teszi a kultúráknak a megvédését, és megőrizni a környezelmet. E, ugyanakkor más országokban a közvélemény szerint a GMO-k nem garantálják a biodiverzitást, tehát a sokféleséget, de ugyanakkor károsan is hatnak. Timo Kaphengst az Ecologic nevű német intézetből, és Christian Gerstetter foglalkozott ezzel a kérdéssel, és Gerstetter azt mondja, most 10 percet kap. Köszönöm szépen a bevezetőt, amint már említése került. Én most szeretnék bemutatni röviden egy tájékoztatót. Én nem vagyok a szerzők között, viszont hasonló projektekben már részt vettem, úgyhogy remélem, hogy sikerül majd összefoglalnom ennek a projektnek az eredményeit. Mint már említettem a bevezetőben, a GMO kérdése nagyon ellentmondásos kérdéskör. Ezért az előadásomat néhány eh, előzetes figyelmeztető megjegyzéssel szeretném kezdeni. Hogyha valaki <coughs> olvasott már a GMO-kkal kapcsolatosan tanulmányokat gazdasági és egészségügyi vonatkozásokról, azt láthatják, hogy nagyon sok az ellentmondás, és nagyon nehéz olyan következtetésekre jutni, amelyek általánosíthatóak, amelyek megbízhatóak, és amelyeknek van valamiféle átfogó érvényessége. Ennek három fő aspektusa van. Ezeket mindig szem előtt kell tartani, amikor az ember a GMO-król gondolkodik. Az egyik, hogy hosszú távú környezetvédelmi és gazdasági hatása van a genetikailag módosított szervezetek felhasználásának, és ezeket a hatásokat lehet, hogy még nem is teljesen mértük fel az életmódra, illetve a környezetre. Csak a közelmúltban kezdtük el használni a GMO-kat, körülbelül 15 éve vannak széleskörű felhasználásban, úgyhogy azóta nem sikerült még tudományosan teljes körű rálátást kapnunk a hatásukra. Aztán van ezeknek gazdasági hatása is, és ezt néha nagyon nehéz felmérni, mert nagyon sok tényezőtől függ végső soron ez a gazdasági hatás, ezekre később kitérek, ezért néha nagyon nehéz elkülöníteni a GMO-k hatását más hatásoktól. Például az a GMO-k ára nagyon sok tényezőtől függ, nem feltétlenül magától a módosított szervezetek felhasználásától, úgyhogy ez esetfüggő. És azt is meg kell jegyezni, hogy a vitában nyilván vannak nagyon fontos gazdasági érdekek. Vannak cégek, amelyek nyilván értékesíteni akarják a termékeiket, civil szervezetek, amelyek ellene kardoskodnak, és a különböző fejlesztési modellektől is függ, hogy mennyire fogadjuk el ezeknek a felhasználását. Azért említettem meg ezeket, mert bizonyára mindenki tiszta képet szeretne kapni arról, hogy milyen hatással vannak a fejlődésre, a fejlesztésre a GMO-k, de sajnos túl egyszerűsített, vagy túl egyszerű választ nem fogok tudni adni erre a kérdésre. A GMO Brita háttere a világ népessége növekszik, és az éhezés megszüntetésében nem elégséges az előrehaladás. Élelmiszerválságot tapasztalunk néhány éve, és az élelmiszer termelésre egyre nagyobb hatással van az éghajlat változás. Tehát az élelmiszer igényben, kielégítésében figyelembe kell venni a GMO-k felhasználásának hatását, különösen a fejlődő országokban. A tanulmány abból indult ki, hogy azt mondja, meg kell vizsgálnunk, hogy a legszegényebbeknek milyen hatással van az életére a GMO termelés, tehát ez volt az alapfelvetése ennek a tanulmánynak. Háttérként a fejlődő országokban a gmo felhasználása 2011-ben 160 millió hektárt vetettek be 29 országban GM veteménnyel, ezeknek a fele, ennek a területnek a fele fejlődő országban volt. Az EU-ban 180 millió jelenleg a mezőgazdasági művelésben lévő földterület, tehát körülbelül ekkora területet használnak most GM termelésre. Szója, kukorica, gyapot és repce a legfőbb termények, és ezek közül a kukoricát használják közvetlenül emberi táplálkozásra. Az egyik legfontosabb termény az úgynevezett BT vonal, a másik pedig egy HT, ami a gyomírtóra való toleranciát jelenti, vagyis hogy a gyomírtók nem fogják érinteni, vagy nem fogják károsítani a növényt. A másik pedig a egyéb növényvédőszerekre immunis, úgymond. Nagyon sok országban használatosak már ezek a termények. A listából is látható, hogy ezek elsősorban az úgynevezett feltörekvő országok, nem a legkevésbé fejlett országok. Áttekintve a lehetséges gazdasági hatását a GMO termesztésnek, ezek általános gazdasági hatások nem specifikusak a fejlődő országok esetében, de nyilván másként érintik a fejlődő országok lakóit vagy gazdáit, mint a többi országokban. Figyelembe kell venni az elvárásokat, illetve a már bebizonyított hatásokat, összehasonlítva a nem GM vetőmagokkal és terményekkel. És a baloldali oszlopban látható, hogy néhány tanulmány kimutatta, hogy a GMO-k fokozzák, növelik a terménymennyiséget a nem GM terményekkel szemben, a kártevőkkel és betegségekkel szemben ellenállóbbak, illetve ellenállók a növényvédőszerekkel és gyomírtószerekkel szemben, és ezt több tanulmány bebizonyította illetve környezeti stresszhatásokra vonatkozó toleranciát is bizonyítottak már velük kapcsolatban, ami az éghajlatváltozás szempontjából érdekes. Csökkentik, a felhasználások csökkenti a munka erőre illetve az energiára fordított költségeket, hiszen nem kell például gyomlálni az ilyen veteményekben. Azután még egy dolog, amit bebizonyítottak a tanulmányok, de nem egyértelműen, hogy a munkaerő befektetést eh, hogyan befolyásolja a GM termények felhasználása. Egy lehetséges gazdasági előny, hogy eh, lehet, hogy növelik az árakat a piacon, de nyilván ez az adott eh, terménytől függ. A másik oldalon a GM vetőmagok általában drágábbak, mint más vetőmagok, és ez a fejlődő országokban nagyon releváns, hiszen ott nagyon sok gazdálkodó a saját vetőmagjából dolgozik, tehát megtart némi terményt vetőmag célra, így a GMO term- vetőmagára számukra hátrány és ennek a vetőmagnak a felhasználása függőséget is jelent a kereskedő cégekkel szemben, ahhoz képest, hogyha valaki a saját vetőmagját termelné meg, és azután a makroökonomiai szerkezeteket is megváltoztathatja a GMO-k felhasználása. Ezt nem bizonyították egyértelműen a tanulmányok, de mint említettem, négy fő terményt használnak ezen a piacon, ezek általában exportra szánt termények. Ezért elképzelhető, hogy a mezőgazdaság általános szerkezetét megváltoztatja ez a termelési gyakorlat a fejlődő országokban hosszú távon újfajta ellenállások, ellenálló képességeket fejleszthetnek ki ezen a piacon, és ezért eh, lehet, hogy eh, nagyobb mennyiségű vegyszert kell használni az ilyen területeken, ez is egy lehetőség, nem egy bebizonyított hatás. Általánosságban ennyit lehet elmondani a háttérről. A kis gazdálkodók vagy a nagy gazdálkodóknak a helyzete összehasonlíthatatlan, hatatlan, tehát nagyon esetfüggő a GMO-k termelésének hatása. Először is gazdaság szintjén nagyon függ a hatás a, a gazdaság méretétől, az termény mi voltától, hogy ez megfeleli a helyi környezetnek, aztán vannak nemzeti szintű hatások is, a szabályozói keretekkel kapcsolatosan, az szellemi tulajdonjoggal kapcsolatosan, az úgynevezett vetőmagcsere összefüggésében, hiszen említettem, hogy a GMO vetőmagok általában drágábbak, mint a nem GMO vetőmagok, úgyhogy a költségek megtakarítása szempontjából a vetőmag csere az hasznos lehet, vagy egy vetőmag tőzsde kialakulása. És hogyha mondjuk egy állam támogatja a vetőmag értékesítését, Például Kínában, ahol intenzíven felhasználnak GMO vetőmagokat, viszonylag pozitívak az eredmények, tehát ezek a nemzeti szintű tényezők, és nemzetközi szinten, hogy milyen előnyei lehetnek a GMO-k felhasználásának. A nagy kérdés ugye itt az, hogy mit eh, lehet velük tenni, és milyen mértékben lehet ezeket exportálni ez nagy mértékben az importáló kereskedelmi partnerek kereskedelmi gyakorlatától függ. Ha ezek tiltják a GMO-k importját, akkor kevésbé gazdaságilag, kevésbé térül meg eh, ilyen terményeket előállítani. Összességében azt mondhatjuk el, hogy a GMO-k eh, gazdaságszintű hatások tekintetében a fejlődő országokban nem bizonyítottak túlzottan rossz eredményeket, de nyilván nagyon sok még annyitott kérdés. És már említettem egy másik tényezőt is korábban, hogy azok a fejlődő országok, ahol a legnagyobb mértékben állítottak elő GMO-kat az elmúlt időszakban, nem a legszegényebb országok és a leg, nem a legkevésbé fejlett országok. Ha megnézzük, hogy milyen szakpolitikai implikációi lehetnek ennek, erre erre is felkértek, hogy szóljak néhány szót erről a prezentáció keretében. Néhány olyan következtetésről szólnék, amelyek lényegében szerepelnek, részben szerepelnek a tanulmányban. A GMO-k előtérbe helyezése a fejlesztési együttműködésben nem feltétlenül előnyös, mert a GMO-k pozitív hatása a fejlődő országokra nézve még nincsen kellőképpen alátámasztva tudományos eredményekkel, nagyon sok még a hiányzó információ, és vannak olyan megoldások, amelyek működnek, és elsősorban az ökológiai mezőgazdaságról szempontjából próbáljuk ezt vizsgálni. A második dolog, hogy a, az állami kutatásokba való befektetések szükségesek annak érdekében, hogy az élelmiszerigényt ki lehessen elégíteni, és a legfontosabb GM tarmányok, termények nem feltétlenül az élelmezésben felhasznált termények, nem a közvetlen fogyasztásra szánt terményekről van tehát szó. Hogyha a népességet akarjuk élelemmel ellátni, akkor a kutatásba kell inkább befektetni, és fenntartható mezőgazdaságot létrehozni, olyat, amely a közvetlen élelmezést szolgálja. Ez nem feltétlenül a GMO-khoz kapcsolódik. Sok még a hiányos információ, és sok még a nyitott kérdés, és a vitában nagyon sok gazdasági érdek is szerepet kap. Rengeteg összehasonlító tanulmányt kell végezni majd még a GMO-k hatásával kapcsolatosan tudományos eredmények nem teljes körűek még. Nem azt jelenti, hogy nincsenek tanulmányok erről, több száz tanulmány készült, de nem alakult még ki tudományos konszenzus ebben a kérdéskörben. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés megemlíti az elővigyázatosság elvét, és úgy gondolom, hogy ez itt is alkalmazandó a szakpolitika formálásában a GMO-val kapcsolatosan is. És végül pedig, mint már említettem, nagyon fontos tényező a fejlődő országokban az, hogy milyen módon alakítják a vetőmagok árát. Ettől függ, hogy milyen hatása van a GMO-k termelése, hogy tudnak-e vetőmagot cserélni a gazdák, megtermelni a saját vetőmagjukat – és ez hatása van a kétoldalú kereskedelmi egyezmények alakulására is, hiszen a jövőben nem szabad, hogy a gazdák ettől a lehetőségtől elessenek. Összességében ennyit szerettem volna elmondani, nagyon röviden és gyorsan. Nagyon szépen köszönöm. Elnézést, hogy siettetem önöket, de késen, késünk a napi rendel. Ezért kérem a hozzászólókat is, hogy minél rövidebben szóljanak hozzá, azért, hogy a napi rendet ma délelőtt le tudjuk zárni. Most akkor Kostas Lászra úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani ezért az előadásért és az információkért. Ez kiegészíti azt a jelentést, amit a FAO-tól hallottunk az élelmezés és a mezőgazdaság állásáról 2012-ből. Lavin Navarro asszony az Élelmiszerellátási Bizottság részéről beszélt a GMO-król, és azt mondta, hogy ehhez képest kell, hogy legyen egy harmadik út a GMO-k, az ökológiai gazdaság között, ami figyelembe veszi az adott talajviszonyokat, a termesztési viszonyokat, hogy minél több foglalkoztatást biztosítson ez a termelési mód. Tehát ezt is figyelembe kellene venni, de nem erről szerettem volna kérdezni, hanem egy másik kérdésről. Az Élelmezés Biztonsági Bizottság feltette magának azt a kérdést, hogy amikor az élelmiszerellátásról beszélünk, akkor felmerült a GMO kérdése, és ők azt mondták, hogy igen, ilyen terményeket is figyelembe vesznek, hiszen eddig még nem nincsen arra bizonyíték, hogy másodlagos negatív hatása lenne ezeknek a terményeknek a felhasználásának. Nyilván nagy kérdőjelek vannak még az ilyen terményekkel kapcsolatosan, és ehhez kapcsolódik a kérdésem az élelmezés szempontjából. hiszen sokszor humanitárius katasztrófa helyzetben vetődik fel ez a kérdés, hogyan módosítja a vagy milyen hatással van a GMO-k fogyasztása hosszú távon, hogyha mondjuk nincsen éveken keresztül alternatívája a GMO-k felhasználásának, hiszen tudjuk, hogy élelmiszer segélyekben is felhasználják az ilyen terményeket. Milyen hatással van hosszú távon az egészségre ezeknek a fogyasztása? Feltételezem, hogy a bizottság, Feltételezem, hogy a bizottság nem akar hozzászólni, vagy igen? Nem? Jó, rendben van. Akkor ja, az előadónak visszaadom a szót. Nos, a e, genetikai e, módosított szervezeteknek az egészségügyi hatásait illetően ennek a e, beszámolónak igazából nem volt része ennek, de azért elmondom, amit én erről tudok. Nyilvánvalóan az EU, és önök valószínűleg sokkal jobban tudják, mint én, fogyasztásra megfelelően ítélik a GMO-kat és az Európai Egészségügyi Hatóságok is ezt engedélyezik. A tudományos társadalom bizonyos részei azt mondják, hogy a GMO-knak bizonyos részei fogyasztásra alkalmasak. De hát az egészségre nem az ártalmatlanok, ártalmasak. Na most az élelmiszer segítségnyújtás keretében lehet, hogy más a kérdés, másként merül fel a kérdés, tehát hogyha ez állattakarmányra használatos, akkor másként merül fel a kérdés. Tehát itt azt hiszem, hogy inkább választás kérdése ez, és talán néhány éven belül világosabban látunk, hiszen egyelőre vannak aggájaink, és a donorországokat szeretnénk, hogyha tiszteletben tartanák ezeket a, az aggályokat. Amikor az élelmiszer támogatás rövid időre szól, akkor az egészségügy, egészségre gyakorolt hatás egyelőre úgy tűnik, hogy nem káros. De azért óvatosan kell eljárni. Nagyon szépen köszönjük, Gerszeter asszony. Köszönjük, hogy eljött a bizottságba, hogy ezeket a fontos, eh, tájék, ezt a fontos tájékoztatást megtartotta. Köszönjük szépen. A Svensson jelentés módosításaival kapcsolatban is volt eszmecsere, akkor Svensson úr kap szót. Gyorsan, hogyha lehetséges. Ja, de hát... Köszönöm szépen. Nos, később tárgyaltuk volna ezt a kérdést ma, de megadták a lehetőséget, hogy most fejtsem ki, hogy a szavazólista kapcsán miért hoztam olyan döntéseket, amilyeneket hoztam. Nyilvánvalóan most nincs itt sok képviselő, mivel nem szerepelt a ma délelőtti napi renden ez a kérdés, ezt nagyon sajnálom, de minden esetre szólnék néhány szót az INTA által javasolt cikkekről. Mint ahogyan tudják, Szájfi asszony, Szájfi asszony jegyzi az INTA véleményét a témával kapcsolatosan, és néhány INTA bekezdése kapcsolatosan mínuszt szerepeltetek majd a szavazó listán. Ez nem azért van, mert a tartalommal van bajom, hanem azért, mert az én eredeti bekezdéseimhez nagyon hasonlítanak, és ezáltal nagyon sok lenne az ismétlődés a jelentésben, hogyha ezeket bevennék a szövegbe. Ugyanez igaz az INTA 16-os esetében, itt külön szavazást kérek, nem a mikrofinanszírozás és egyebek miatt, nem a PPP-k miatt, hanem egyszerűen azért, mert mindezen ügyekről már szól a szöveg másutt. Emellett szeretném felhívni a kollégák figyelmét arra, hogy külön szavazást kértem az eredeti 20-as bekezdésben és a 119-es zöld módosítóban, ami az európai szót illeti. Nagyon fontos világosá tenni, hogy minden érdekelt felet bevonjunk a folyamatba, amikor a vállalati társadalmi felelősségvállalásról van szó. Nem csak az európaiakra vonatkozik ez, hanem minden érintett körre. Éppen ezért kérek az európai szóról külön szavazást. Végezetül pedig a saját 21-es bekezdésemhez van egy szóbeli módosító, és itt van Fiona Hall módosítója, 124-es és angolul így szólna a szöveg. Contribute to the reassignment on fertile land in food insecure countries and regions to propose other than food production and establish good practice approaches to land and resources management for biofuel and other cash corps. Den senaste versionen av röstlistan. Tehát így szólna az angol nyelvű változat és a szavazó lista legutóbbi verziója több külön szavazást szerepeltett, illetve több utolsó pillanatban benyújtott módosítót is más frakcióktól. Így tehát a szavazó lista végső verzióját most készítjük el, és várom a ma délutáni szavazást, és köszönöm minden kollégának, aki módosítókat nyújtott be, részt vett a munkában. Azt gondolom, együtt mindenképpen egy igazán jó szöveget tudunk majd létrehozni. Köszönöm. Köszönjük, Szenzon úr. Valóban a koordinátorok ülésének döntése szerint ez történt, nincsenek ügyet tudjon a koordinátorok feltétlenül, de rendben van így. Nos, akkor szeretném itt üdvözölni az éghajlatpolitikai biztost. Még nem jött meg Connie Hedegaard? Hát akkor várunk egy kicsit. Volt egy napi rendi pont, amelyet a zöldek kértek, de nem jöttek el, hát akkor mit tudunk tenni, tehát épp ezért előre e, előrébb vagyunk, mint a napi rend, tehát akkor várunk addig, amíg megérkezik a biztos asszony. Alors, il y a des disputes. Nos, a titkárság azt írta nekem ma reggel, hogy a zöldek kértek egy e, eszmecserét a Svensson jelentéssel kapcsolatban, de e, állítólag ez nem így történt, én nem voltam itt, tehát Várunk öt percet, mert ugye a zöldek nem érkeztek meg, sajnálom Svensson úr, de nekem ezt a feljegyzést körtök, hogy a zöldek kérnek egy eszmecserét, ugyanakkor a zöldek azt mondják, hogy ők nem kérték, de hát ez csak idegesítő, de hát jobban szervezettek is lehetnék. Kedves kollégák! Örömmel üdvözlöm közsorainkban az éghajlatpolitikai biztost, Conny Hedegaard asszonyt, Édegor, rosszul ejtettem, most mondják, de én francia vagyok, de, és a franciák nem tudják jól kiejteni a neveket. Nos, akkor Edegor asszony elfogadta ezt a meghívást, az éghajlatváltozás egy nagyon lényeges kérdés, és több katasztrófát okozott a fejlődő országokban, és egyre súlyosabb a helyzet. Különösen a fejlődő országokban drámai helyzet, ugyanakkor az egész világot érinti, és az erőfeszítéseink ahhoz, hogy más szereplőket is bevonjunk a hatások csökkentésében. Ez nagyon fontos mind számunkra, mint az egész emberiség számára. E, a világ ezen részében is szenvedünk a e, hatásoktól, de ezek elsősorban a biztonság és a migráció szempontjából különösen súlyosak, és közvetlenül értenek bennünket. Tehát az összes korábban létező kihívás is már súlyos volt, de ezek még súlyosabbak lesznek. Épp ezért a finanszírozás komplementaritása nemzetközi szinten nagyon fontos, különösen az Európai Unió részéről, a parlament és a bizottság részéről. Biztos asszony, gondolom, hogy önt nem lepi meg, hogy mi az elveinket mindennel szemben meg akarjuk védeni, különösen a költségvetési csökkentéseket, csökkentésekkel szemben. Nos, a finanszírozás kérdése ez nagyon fontos, de azért ne felejtsük el, hogy jogos követelései vannak a fejlődő országoknak, hiszen mi a fejlett országokat okoztuk ez az éghajlatváltozást nagy részben. Nos, biztos asszony, reméljük, hogy az új, jó irányba lépünk el, és együtt fogunk ebbe az irányba elmozdulni. Most önnek átadom a szót, e. Edegárd asszony, Edegór asszony. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen a szakbizottságnak is, hogy alkalmaz biztosított az éghajlatváltozás e, hatásait illetően a fejlődési szempontból. Hallottuk a az elnök asszonytól, hogy a szegénység felszámolása és az éghajlatváltozás elleni harc együtt kell, hogy történjenek. Egyrésztről 1,3 milliárd emberről van szó, akik ö, ö, nagyon ö, nagy szegénységben élnek, és az emberi fejlődési célokat még nem értük el. Ugyanakkor az éghajlatváltozásnak a hatásait már is érezzük, és a fejlődést már is negatívan befolyásolja. És hallottuk az elnöktől, hogy mind a biztonságot, mind a bevándorlást is befolyásolja. Az éghajlatváltozás már most is jelentős hatással van az emberek megélhetésére a természeti katasztrofák száma és intenzitása növekszik, és az ivóvíz vagy az élelmiszer ellátás hatására gyakorolt hatás is súlyos. A hőmérséklet növekedés eh, tovább folytatódik, hogyha nem teszünk határozott lépéseket, méghozzá minél gyorsabban. De ezen kívül még nagyobb a kockázata annak, hogy visszafordíthatatlan katasztrófák történnek, amelyek az élelmiszer és a vízellátási kérdéseket még súlyosabbá teszik, és a fejlődési eredményeket is semmisé teszik. Ma már hogyha a fejlődő országokban beszélünk, az országok képviselőjükkel, akkor azt látjuk, hogy 5-10 évvel ezelőtt nem érezték annyira, de most már érzik, hogy nagyon fontos, hogy ezekre a kérdésekre koncentráljuk, és a éghajlatváltozás elleni harcot belevegyék a stratégiájukba. Mint önök is tudják, ősszel egy ENSZ program a millenniumi fejlesztési célok kat követő időszakra, 2015 utáni időszakot vizsgálják meg, ahol az a cél, hogy lezárjuk a 2015-re a nemzetközi éghajlat megállapodást. Tehát az elkövetkezendő két évben nagyon, két nagyon fontos dolog kell, hogy gyümölcsöt hozzon. Tehát a tavalyi júniusi konferencia felhívta a figyelmet arra, hogy a zöld gazdasága kapcsolatos egyességre jussunk, de lehet, hogy volt egy környezetvédelmi vita és egy fejlesztési vita külön-külön, de ezeket most már egyre inkább egymással kapcsolatban látják. Nyilvánvalóan az elnök arról is beszélt, hogy a a több éves pénzügyi keret tárgyalása után néhány nappal beszélünk itt. Épp ezért én az éghajlatváltozás elleni harc finanszírozásáról szeretnék benni. Ugyanakkor szeretném az önök véleményét is hallani arról, hogy az éghajlatváltozás és a fejlesztés hogyan kapcsolódnak egymásra. Nyilván az MFF-ben több fejlesztési alapra van szükség, és osztom az önök aggájait amelyeket megfogalmaztak a tagállamokkal kapcsolatban. Reméljük a bizottságban, hogy végül sikerül majd egy olyan eredményt elérni, amely mindegyik intézmény számára elfogadható lesz. Ez nyilvánvalóan az fogja lenni, hogy senki sem fog kikerülni ezekből a tárgyalásokból tökéletesen elégedetten. Ugyanakkor az Európai Tanácsban elért megállapodás amely 3%-os növekedést irányoz elő a globális Európa fejezetben. Ezt a 11. EDV-fel kapcsolatban, a tizedikkel összehasonlítva növekedés jelent. De tudjuk, hogy a tagállamok költségvetése hogyan áll, és ezért a perspektíva eléggé szomorú. A különböző tagállamoknak szüksége lesz arra, hogy a, a saját nemzeti költségvetéseket növeljék, azért, hogy az EU a globális kötelezettségvállalásait teljesíteni tudja köztük, köztük a, az éghajlatváltozás elleni harcban is. Tudják, hogy a Kopenhágai konferencia úgy döntött, hogy mi is hozzájárulunk az éves 100 milliárd dollár összeghez, amely az éghajlatváltozás elleni harcra szentelnek. Ezen kívül, mivel kisebb az EU fejlesztési költségvetése, ezért meg kell vizsgálni, hogy milyen alternatív finanszírozási lehetőségek vannak. Tudom, hogy a fejlesztési célokra a pénzügyi adó, például a szennyező fizet, a, hajózás, a légi közlekedés, környezetkárosító tevékenysége utáni adókat erre fel lehet használni. Ugyanakkor meg kell vizsgálnunk, hogy hogy tudjuk a magánforrásokat felhasználni, hogy az éghajlatváltozási tevékenységet kiegyensúlyozzuk. Tehát nem csak a az állami költségvetésből jönnének ezek az összegek, és ezért mondtam, hogy innovatív ötletekre is szükség van, hogy ezeket az összegeket megszerezzük. Nyilvánvalóan a szegénység elleni harc az EU fejlesztési politikának a fő célja. Ez magától értetődő. Nyilvánvalóan nem azért jöttem ma ide, hogy az EDF, vagy a DCR, vagy más eszközöknek a bizonyos százalékairól beszéljek, eh, hogy ezt az éghajlatváltozás elleni harcra költsük eh, szemben az oktatásra, az egészségügyre, stb. A fejlesztési segítség és az éghajlat változás elleni harc finanszírozása nem különálló. Ezek kölcsönösen erősítik egymást, hogyha megfelelően végezzük ezt el. Épp ezért nem szabad, hogy az éghajlatváltozás elleni harc versenyben álljon más célkitűzésekkel. A Berman jelentés tavaly amely szerint az 0,7%-os költségvetési éghajlatváltozás elleni harc finanszírozás Nos, tehát ezt el kell, úgy kell elfogadni, mint ami plusz terhelést jelent. A Berman jelentésen kívül meg kell azt is vizsgálni, hogy a különböző tagállamokban mit terveznek, és a valóságot figyelembe kell venni. Én olyan tagállamnak a képviselő vagyok, aki a 0,7%-át elérte már, de hogy ezt az egész unióban elérjük, ez hatalmas kihívás, és ez nem lehet előfeltétele annak, hogy teljesítsük a négy évvel ezelőtt megállapott eh, éghajlatváltozásos célkitűzéseket. Ez azt jelenti, hogy eh, ez eh, nem ennek a 0,7-nek a teljesítése, hanem ezen felül kell, hogy történjen. A partnerországok úgy gondolják, hogy az éghajlatváltozás eh, mellett fontos, hogy a fejlesztési stratégiát következetesebben végezzük el. Például a Dohai konferencián Afrika, Ázsia és latin-amerikai képviselők több támogatást eh, várnak el a lakosság támogatására, akik a veszélyes partok közelében élnek, az éghajlatváltozás következményeit illetően, stb. A bangladesi miniszter azt mondta, hogy az éghajlatváltozáshoz való alkalmazás az az ország túlélését jelenti Épp ezért nagyon fontos, hogy azonnal lépjenek az éghajlatváltozás, az átratelepítés és más kérdésekben. Szvázi földnek a miniszterelnöke konkrét pénzügyi támogatást kért az alkalmazkodási stratégiákhoz. Ez is kapcsolódik eh, ahhoz, hogy mennyire képesek a fejlődéshez. A jamaikai környezetvételmi miniszter azt mondta, hogy országa 2%-os, 2%-át a GDP-nek elveszti az árvizeknek és más éghajlatváltozási következményenek eredményeként. Tudom, hogy ma már beszéltek a FAO mezőgazdasági jelentésről, és abban azt láthattuk, hogy a nem olyan régi e, ellátási válságok a legfontosabb kérdések a nemzetközi programokban. Hogyha a, látják a fontos nemzetközi intézmények a fenntartható mezőgazdaság és az éhezés e, gyökeres megszüntetése között, akkor az azt jelenti, hogy fontos az mezőgazdasági beruházás, és a, különösen a beruházásnak a minősége. És mit ezt szeretnénk elérni, amikor a, az egyhajlat kérdését minden politikánkba bele akarjuk venni. Jelenleg a kibocsátások megszüntetéséről beszélünk, de ezt sokkal intelligensebben kell megvalósítani, hiszen a fenntartható energia pont erről szól. Tehát intelligensen kell tenni azért, hogy ez jó legyen a helyi gazdaság számára, az oktatás számára, de arra is, hogy, hogy ezt úgy tegyük, hogy az éghajlati kérdéseket ne súlyosbítsa. Amikor a költségvetési támogatásról beszélünk, akkor nagyon fontos az olyan programoknak a támogatása, mint amit Banglades is létrehozott. Barozó elnök úr másfél ezelőtt a csendes utcai szigetekre látogatott el, és ott láthatta, hogyha egy kicsit intelligensebben, ügyönösebben e, tennénk a feladatunkat, akkor ez annyival jobb eredményeket e, érhet el. Épp ezért nagyon fontos, hogy a fejlesztési együttműködés során ezt bevegyük minden politikába, e, mert nem a rendelkezésre az összes pénz, amennyire szükség lenne, de azért azt biztosíthatjuk, hogy minden egyes euróval megtessük azt, amit szükséges. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes előadást hallottunk, és rögtön átadom a szót a képviselőnek, Mitchell úr következik. Thank you, Madam President. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, és köszönöm szépen a biztos asszonynak az előadását, és hogy ilyen lelkesen közelíti meg a portfólióját. Nagyon üdítő, üdítő ezt látni. Néhány kérdésem lenne önhöz, először is. Azt hiszem, igaza van, valóban realisztikusan kell látnunk a 0,7%-ot és a többit, de hogyha a jelenlegi kiadásokból, kiadási szintből indulunk ki, gondolja-e, hogy a további támogatásokat lehetne-e a 0,7% részévé tenni, azaz környezet, illetve éghajlatvédelmi támogatásként megjelölni, vagy legyen ez egy különálló támogatási eszköz. Továbbá van egy külön képviselőnk, akinek az ensz aki a katasztrófa kockázat csökkentéssel foglalkozik. A mi humanitárius segéllyel foglalkozó biztosunk itt az Európai Unióban hasonló megközelítést szeretne alkalmazni, mint az ENSZ képviselője, ami az ellenálló képességet illeti, illetve az alkalmazkodó képességet, és ön is hasonlóról beszél az éghajlatvédelem területén. Azt hiszem, hogy itt átfedések vannak, hiszen a katasztrófák részben az éghajlatváltozásra vezethetők vissza amit ellenálló képességnek nevez a biztos az Európai Unióban, amiről az ENSZ megbízottja is beszél, illetve amikor ön megelőzésről beszél, milyen koordináció van önök között? Hogyan tudják ezt a három megközelítést összefogni, biztosítva, hogy végül jobb eredmény szülessen? Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönjük szépen. Görenz úr. Én is szeretném hangsúlyozni, hogy az biztos asszony mennyire lelkesen mutatta be a nézeteit. Ugyanakkor én is ugyan bizonyos szempontból egyetértek vele, de más szempontból, mert ugyan tiszteletem önnek, de nem értek vele egyet. Azt hiszem, hogy számomra inkább érdekes az alapvető álláspont. Tehát, hogy a bizottság milyen álláspontot foglal el. Ön azt mondta, hogy nem lehet mindent finanszírozni közpénzekből a fejlesztési célokra. Az európai fejlesztési konszenzus azt jelenti, hogy a a költségvetésből finanszírozott minden fejlesztési projekt 0,7%-ot ér el. Ön azt mondja, hogy ön egy olyan országnak a tagja, amely ezt elérte, vagy akár túllépte. Én magam is én egy, egy ilyen országból származok. Tehát azokról az országokról ne beszéljünk, amelyek már elérték ezt a célkitűzést közép-európai országok nem érték el ezt a 0,7%-ot, de azért átlagban az európai országok elérték. Tehát, hogyha az ön és ön összes álláspontját figyelembe vesszük, akkor ezt a célt akarjuk elérni. Engem inkább azt érdekel, hogy világosan különbséget tegyük a tegyünk a fejlesztési közpénzek és más aspektusok között. Tehát ön azt mondta, hogy az éghajlatváltozási harc támogatása az ezen kívül kell, hogy legyen. Ezt állandóan emlék, emlegetjük és hogyha most nem állunk ki ezzel, e, ezzel szemben, vagy emellett, bocsánat, akkor tulajdonképpen mindent, amit eddig hangoztattunk, azt elveszítjük. Tehát nemzetközi fórumokon, a, a nemzet, az ENSZ-ben, más helyeken mindig ezt követeltük. De hogyha azt tesszük, amit ön javasol, akkor tulajdonképpen megváltoztatjuk az eddigi politikánkat. Én ezt szeretném hangsúlyozni egyetértek azzal, hogy mindent finanszírozni kell, de további eszközökből. Most azt mondja, hogy a GDP 1%-át költjük arra, hogy megelőzzük a súlyosabb katasztrófát. Nos, ez az 1 közpénzekből vagy magánpénzekből jön. Szerintem a felelősség a magán alapoké. Vannak fejlesztési mechanizmusok, és olyan programok, amelyek szerint a szennyezőknek kell finanszírozni ezeket az intézkedéseket hogyha a, a szennyező fizet, aztán a 0,7%-os célkitűzés, és és azok a célkitűzések, amelyeket említett, amelyek mind legitimek, akkor ezeket, ha figyelembe veszük, akkor az egyetlen különbség ön és a mi szakbizottságunk között az eszközökről szól. Szerintem máshol kell mozgósítani ezeket az eszközöket. Azt mondta, hogy a 0,7%-ból mindent finanszírozni kell. Nem. Szerintem van egy szegmens, ahol az éghajlatváltozás elleni harcot finanszírozás, és aztán ott külön van még a fejlesztési támogatási közpénzek. Tehát ezek párhuzamosan folynak, nem lehet összevonni a kettőt, és kétségeket hagyni azt illetően, hogy hogy mindent, a, minden költséget a szegénység megszüntetése és az éghajlatváltozási katasztrofák ellen tettünk-e. Az OECD Fejlesztési Bizottsága munkáját is figyelembe vésze. Tehát azt hiszem, hogy ezeket a kérdéseket világossá kell tenni, mindig homályosan utaltunk ezekre, és sosem oldottuk meg azt a kétértelműséget, amely ezekben létezik. Tehát épp ezért érthető, hogy a tagállamok, akik sem látnak világosan. Talán eh, mi vagyunk eh, az utolsó bolondok, akik ezt az álláspontot eh, képviselik, és lehet, hogy azok, akik nem tartják butának magukat, azok nyolc évvel ezelőtt ezt elfogadták. Én azt hiszem, hogy eláruljuk az európai fejlesztési konszenzust az egyik utolsó a package deal volt, tehát a csomag megállapodás 2014-2020-as időszakra, és ebbe belevettük az Európai Fejleszti, Fejlesztési Alapot is. És ezzel a, a beruházások számát csökkentjük, és ugyanakkor, amit nem költünk európai szinten, azt a tagállami szinten kell e, elkölteni. A legutóbbi európai tanácsülésen kapitulált az Európai Unió, és, e, és tulajdonképpen a finanszírozást illetően e, nem döntöttünk. És épp ezért szeretném, hogy a bizottság végre a bizottság nevében szóljon valóban, és tegye világossá, hogy mi a helyzet, ugyanis a fejlesztési és az éghajlatváltozási biztos együtt kell, hogy megoldja ezt a, a kérdést. Nekem ugyanis valóban problémát jelent ez a kérdés. Elnök, mielőtt megkérem a bizottságtól, hogy válaszoljon, Deva úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, biztos asszony, hogy ilyen szenvedélyesen adta elő álláspontját. Nagyra értékelem ezt, a szenvedélyt, ugyanakkor azonban azt gondolom, teljesen világosan, egyértelműen kell beszélnünk ezekről a kérdésekről, ahol Göránsz úr is mondta, sokszor összemosódik a fejlesztési segélyek és az éghajlatváltozás elleni küzdelem kérdése. Egyre inkább úgy érzem, hogy Görenc úr és én egyfajta koalícióban vagyunk. Gyakrabban értek egyet azzal, amit ő mond, ugyanúgy, ahogy a brit alsóházban, a liberális párttal is így történik ez. Minden esetre világos számomra, hogy az éghajlatváltozás területén három dolog történik. Először is. Mit tesz a nap? Évezredeken keresztül váltakoztak a jégkorszakok és a felmelegedés. Ez nem függött össze az emberi tevékenységgel. A nappal függött ez össze, ugye a nap furcsa dolgokat tesz, napkitöréseknek is tanúi vagyunk, és így tovább. Másodszorban van egy érv, mi szerint mi az emberi tevékenységünk révén felgyorsítjuk ezt a folyamatot azáltal, hogy széndiokszidot, szénmonoxidot és egyebeket bocsátunk ki. És harmadsorban környezetszennyezésről is beszélhetünk. Ez a környezetszennyezés pedig nagy mértékben hatással van olyan dolgokra is, amelyekről soha nem beszélünk. Például a Himalaj, Himalája esetében a széndiokszid kibocsátás négyszeresére növelte a gletszerek olvadásának sebességét, és ezáltal a felgyülemlett víz tavakat hoz létre. Itt a parlamentben volt egy jelentés erről egyébként, ott olvastam ezt. Ez a gletszerolvadás, ez a gyors gletszerolvadás áradásokat okoz, és ezáltal a másik oldalon az öt nagy ázsiai folyó kiszáradhat, és ez éhénységhez vezethet. Tesz valaki ez ellen valamit? Nem. Kopenhágában felmerült ez a téma? Nem. Kiotóban tárgyaltak erről? Nem. Rióban? Ott sem. Másfél milliárd embert fenyegethet éhénység. Tehát mindenféle fétiseink vannak, ehhez a témához ragaszkodunk, ahhoz a témához, Lassan már azon gondolkodunk, hogy a pénzügyi ágazatunkat büntetjük, mert a szennyező szennyezi az atmoszférát. De hát a londoni Cityben tranzakciókat végzőknek miért kellene terhet ö, róni? Azért, mert valaki ö, szennyezi a környezetet hogyan lehetünk következetesek anélkül, hogy az adófizetők támogatását is megnyerjük, és a polgárok támogatását. Sokszor ellentmondunk saját magunknak. A londoni City, amely remélhetőleg kivételt képez majd a tranzakciós adó alól, jobb is lenne, ha így lenne, hiszen a fiskális uniónak nem, fiskális unióhoz nem tartoznak közvetlenül, mi köze van ennek, hogy Kínában a szén erőművek hozzájárulnak az éghajlatváltozáshoz? Fontos, hogy konzekvensek legyünk tehát. Köszönjük, Tefem úr! A biztos asszony válaszol a kérdésekre, és aztán majd jöhetnek továbbiak nagyon csábító volna, hogy hosszas vitába bocsátkozzunk a klímaváltozási stratégiával kapcsolatosan. Én mégis inkább arra összpontosítanék, ami a mai témánknak a lényege, de azért annyiban reagálnék, hogy senki nem beszél a fekete színről. A fekete szín esete vagy kérdésköre nagyon sok kezdeményezésben megjelenik. A nemzetközi együttműködésben és Európa is nagyon aktív ebben az Egyesült Államokkal és más szereplőkkel együtt. És nem várunk a nagy globális megoldásra, megpróbálunk a rövidtávú klímahatásokkal valamiféle megoldást találni. Ez inkább a legkézzelfoghatóbb területe a nemzetközi együttműködésnek, úgyhogy azt azért nem mondanám, hogy senki nem foglalkozik ezzel. Mitchell úr. Georgieva biztos asszony, és én is dolgozom ezen, és ugye, hogy mi történik Genfben, mit itt. Georgieva biztos, és én magam is a magunk oldalunkról közelítjük meg ezt a kérdést, de nagyon jól tudunk együttműködni. Azt azért elmondanám, hogy az úgynevezett mainstreaming megközelítés az MFF keretében a klímaváltozással kapcsolatosan azt is tükrözi, hogy el kell mozdulnunk az éghalatváltozás kihívásának olyan kezelésétől, amit csak a maga kérdéskörében, tehát egy elkülönült kérdésként kezelünk, és senki nem koordinál senkivel. Bizonyára elmondta Georgieva asszony, hogy amikor valamilyen katasztrófa sújtotta területről hazatér mondjuk Máliból vagy Haitiról, akkor általában találkozunk, és elmondja, hogy valahol a katasztrófák gyökerénél ott van az éghajlatváltozás, és a rekonstrukcióban és a helyzet megoldásában is egyre inkább úgy kell gondolkodnunk, hogy figyelembe vegyük az éghajlat hatásokat. Az EU költségvetés összefüggésében is lényeges ez, hiszen nagyon fontos, hogy bevonjuk a klímakérdéseket a költségvetési megfontolásokba, hiszen most kezdjük el csak felmérni, hogy ez milyen óriási kihívás, nem csak a fejlesztés szempontjából, hanem a közlekedés, a mezőgazdaság energia szempontjából, nagyon sok szempontból. És ezért örülök mindig, amikor azt látom, hogy most a tanács ebben már megállapodott, hogy olyan követelményeket tudunk kidolgozni, hogy a költségvetésnek legalább 20%-a nyomon követhető legyen OECD normák alapján, az a tekintetben, hogy a klíma szempontot is bevontuk a költségvetési tárgyalásokba. Tehát megpróbáljuk ezt az együttműködést biztosítani, például a p kollégámmal is. Számunkra ez az egyik legfontosabb prioritást érdemlő terület a fejlesztési főigazgatóság és p úr számára is. Afrika, illetve Afrika energia ellátása és hasonló gondolkodás folyik itt is, a szegénység megszüntetése érdekében energiahozzáférést kell biztosítani, és ezt hogy tudjuk még fenntarthatóbbá és klímabarátabbá tenni, ezek a nagy kérdések, és megpróbálunk összefüggésében gondolkodni, nem elkülönült portfóliókban, és a DRR e hivatal Genfben egyeztetésben vagyunk velük, de nem állandó vagy nem napi, heti gyakoriságú ez az együttműködés, de például az ellenállással kapcsolatosan nagyon érdekes eredményeik vannak. Körülbelül fél évvel ezelőtt adtak ki az ellenállással kapcsolatosan, ellenálló képességgel kapcsolatosan egy jelentést. Kristalina Georgieva is ott volt, én is ott voltam. Tehát megpróbálunk valahogy együttműködni a tudás megosztásában is az ismeretek megosztásában. És Görenc úrnak annyit válaszolnék az ODA-val kapcsolatosan, hogy nagyon egyértelmű legyen. Én a 0,7%-nak nagy védelmezője vagyok személyesen, és annak is, hogy a bizottság számára le kell szögezni, hogy nem mondhatjuk, hogy Európa annyira szegény, hogy ne tartsa be azokat a kötelezettségvállalásait, amelyeket tett az elmúlt években. Számomra ez nagyon lényeges. Tehát én nem mondom, hogy a 0,7% nem érdekes számunkra. A nyilatkozatban az is szerepelt, hogy Európa még egyszer megerősíti kötelezettségvállalását a 0,7%-kal kapcsolatosan, hogy ennyi segély a fejlődő országok felé irányuljon. Ami a kapcsolatot illeti az éghajlat finanszírozása kapcsolatosan, a valóság ezzel kapcsolatban az, hogy Európa még nem tart a 0,7%-nál. Én olyan híreket kaptam a tagállamoktól a költségvetési adatok alapján, hogy csökken ez a mérték, még a legjobban teljesítő országokban is. ilyen helyzetben, mielőtt még azt mondanánk, hogy kétféle kommunikációt fordítunk, folytatunk. Az egyik fontos dolog az, hogy az Európai Unión belül belső kommunikáció folyjon, hogy nagyon lényeges, hogy az ODA tekintetében a 0,7%-ot elérjük, de az is nagyon lényeges, hogy mit mondunk Európán kívül hogy klímafinanszírozásra van szükség, de ez csak kiegészíti az eddigi eszközeinket, azt, amit 2009-ben megfogadtunk, vagy megígértünk. És hogyha valaki a fogadó oldalon van, és megpróbálja megmérni, hogy Európa az éghajlat finanszírozással kapcsolatosan többet ad-e, mint 2009-ben, akkor kiderül, hogy ez több, mint amit akkor nyújtottunk, és azt gondolom, hogy ez a méltányos értékelés, hiszen nem lehet azt mondani, hogy először ott van a 0,7%, és majd utána számítjuk ki a klímafinanszírozás mértékét. Igazából Európa teljesíti a kötelezettségvállalásait az éghajlatfinanszírozással kapcsolatosan. És az általános nézőpontunk az, hogy az EU költségvetés összességében úgy készült, hogy nem akarjuk sarokba szorítani az éghajlat változás szempontját, a mezőgazdasági, illetve a közlekedési energiapolitika összeállításában figyelembe vesszük. Nem lehet azt mondani, hogy ezek a legfontosabb politikák, és mellékesen a klímával is foglalkozni kell. Nagyon fontos, hogy a belpolitikákba is beépítsük az éghajlattal való foglalkozás elemét, amennyire ennek értelme van, és ezt a fejlesztési stratégiákba is be kell építeni. És ez nem a költségvetés mértékével van kapcsolatban, hanem ez arról szól, hogy bölcsen végezzük el a fejlesztési munkánkat. Göring úr elmondta, hogy az ODA gyakorlatilag csak a szegénység megszüntetéséhez kapcsolódik, de mi a fejlesztésre, az oktatásra is utalnánk. A 27 tagállam esetét megvizsgálva azt látjuk, hogy rengetegféle tevékenység zajlik. Mondjuk, ha elmegyünk egy tanzániai faluba egy projekttel, hogy mondjuk az a tetőkre napenergiacellákat akarunk elhelyezni, és ez javítja az iskola helyzetét, az, az iskolai diákok helyzetét, az, a tanárok helyzetét, a lányok, a fiatal lányok, a nők helyzetét, akkor szerintem ez jó fejlesztési politika. De ha az energia hozzáférést meg tudjuk tenni, akkor butaság volna ezt úgy megtenni, hogy nem vesztük figyelembe a, a klíma jelentette kihívásokat, és ezért lényeges a 0,7% betartása. Az is fontos, hogy ne alakuljon ki megint egy olyan helyzet, amikor elszigetelve próbáljuk ezeket a problémákat megoldani. Ez ellentmond a fejlesztési stratégiának is. Talán a legjobb példa Etiópia. Ha megnézzük ennek a fejlesztési stratégiáját, illetve a szegénység elleni küzdelemben folytatott stratégiáját, és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás gyakorlatilag a gazdasági stratégia szíve lelke, és ezt egyre gyakrabban látjuk a gyakorlatban is bebizonyosodni. A fejlesztési politikáknak figyelembe kell venniük az éghajlatváltozást. Végül pedig a szennyező fizet elvével összhangban nagyon remélem, hogy a jövőben már nem csak beszélni fogunk arról, hogy innovatív pénzügyi forrásokra van szükség a hajózás, a légiközlekedés. Ezekben vannak olyan bevételek, amelyeken, amelyeket felhasználhatunk a klímavédelemben. Én ezen nagyon sokat dolgozom, de nem csak gondolkodunk ezen, nem csak beszélünk erről, már vannak ECOFIN következtetéseink ezzel kapcsolatosan, és 2015-ben Párizsban nagyon fontos, hogy konkrét munkát végezzünk már, egyébként nem fogjuk tudni teljesíteni a vállalásainkat. Köszönjük szépen. Utolsó kérdés, Cortez Castro utas. Köszönöm szépen, biztos asszony először is. Tiszteletben tartom a véleményét, de az Európai Unió iparpolitikája, a közös mezőgazdasági politika, az energetikai foglalkoztatási politika egységes politikát alkosson. A klímapolitika, az egy, nemzetközi együttműködés politikája európai szinten eh, lehet, hogy inkább kétféle szimbólumot eh, mutat, és most nem az a pillanat van, amikor éghajlatváltozás szempontjából, például amit említett is, hogy az afrikai falvakban a kunyhók tetejére el lehetne helyezni ezeket a napelemeket. Most van itt az ideje, amikor valamit közösen tehetünk. Tehát ez az az év lehetne az esélyéve, a lehetőségek éve, hogy egy kicsit tovább lépjünk az éghajlatváltozási küzdelemben, vagy ez az elleni küzdelemben. Ez a politika pénzügyi forrásokat is fel kell használjon, de megkülönböztetést kell tenni a gazdaságpolitikához képest, és a tanácsban nemrégiben a tagállamok úgy döntöttek, hogy csökkentik az EU költségvetését. Például az én országom is az együttműködési költségvetést drasztikusan csökkentette, és én ezt soha nem fogom támogatni, nem is támogatom, de ugyanezen az úton indul el mindenki, hogy a 0,7%-ot mégis biztosítani tudjuk Úgyhogy ebben a szakbizottságban ez a mi célkitűzésünk a 0,7% és ezért mindig felháborodottak vagyunk, amikor brutális csökkentéseket tapasztalunk, mint ahogy most látjuk az együttműködési politikában. És ugyanilyen felháborodott vagyok, amikor az éghajlatpolitikában is azt látom, hogy hogyan alakulnak a tárgyalások. Tudom, hogy itt koordinációra van szükség és együttműködése. Természetesen eh, Mitchell úrral való együttműködés is alapvető jelentőségű, hogy a, hogy a jövő kihívásait figyelembe vegyük, és egy közös politikát alakítsunk ki. De a fejlesztési politikának megvannak az egyértelmű célkitűzései 0,7%, és az a tanács által elfogadott csökkentések felháborítóak. Mit lehet tenni a jövőben, mi az ön véleménye ezekről a megszorításokról? Csak pontosítani szeretnék, tíz évvel ezelőtt ez a 0,7%-os célkitőzés a 2014-2020-as következő több éves pénzügyi kerettel kapcsolatban elfogadták a kormány és államfog. Igen, tudjuk, hogy ez a, ezt a vállalást megerősítették, pedig gyakorlatban pont az ellenkezőjét <clears throat> nyilatkozzuk. Jó, de hát ne beszéljünk erről hiszen hogyha, mert így eláruljuk a saját célkitűzéseinket. Itt van e, e, valóban e, Edegor asszony e, kapcsolatban egy e, probléma. E, a véleménykülönbség abban áll, hogy a, amikor a célkitűzésekről és az eszközökről beszélünk, a célkitűzéseket illetően egyetértek önnel, az eszközöket illetően, elsősorban a pénzügyi eszközöket illetően nem értek egyet. aztán a, a különböző szakpolitikáknak a kompartementil a különböző rekeszekbe való beosztását illetően sem értünk egyet. Én azt szeretném tudni, hogy beszélünk-e arról, hogy felelőssé tesszük a szereplőket. Azt hiszem, hogy a fejlesztési politika nem áll felelősen az éghajlatváltozás kérdésehez. Első célkitűzése ennek a politikának a szegénység megszüntetése, e, és pedig úgy, hogy különböző szektorokban belelép. Egyetértek önnel az energia területével, az oktatás területével, egyetért azokkal, akik az e, irányítás javításába szeretnének befektetni, és kulturális területekbe is. Mindenre szükség van, hiszen ezek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a szegénységet csökkentsük. Ugyanakkor nem értek egyet azzal, amikor alapokat kell befektetni, amelyeket eredetileg a szegénység megszüntetésére szántak. Ezeket kártérítésre fizessük. És pedig a fejlődő országokban az éghajlatváltozás következményeiként elszenvedett katasztrófákat illetően. Tehát, hogy azokat a hibákat helyreállítsuk, amelyeket mi végeztünk, követtünk el. Tehát a közpénzek odaítélését illetően szerintem különbséget kell tenni a szereplők, tehát azok, akik szennyeztek, azoknak a szereplőknek a felelőssége és a közhatalmak felelőssége között. Mert hogyha az európai adófizetőre tolják ezt, akkor itt a könnyebbik megoldást választják. Tudom, hogy itt, itt valós probléma van. De hogyha különbséget tudnánk tenni a az éghajlatváltozás hatásának csökkentése és a jövőbe való befektetést illetően. Az energiával kapcsolatban ez teljesen megfelel a fejlesztési kitűzéseknek. Szerintünk ezt a, a fenntartható fejlődés e, területében is meg kell valósítani, e, tehát a fejlesztési együttműködésben. Ezt egyszerűen meg kell tenni ne legyen félreértés köztünk. Az a 0,7%-ot nem értük el. Ez célkitűzés. Ne menjen el ön azzal a benyomással, hogy a közpénzeket mind az éghajlatváltozás hatásai elleni harcra folytattuk, addig, amíg nem értük el a 4,7%-at. Nem, ezeknek párhuzamosan kell folynia mind a fejlesztési támogatást, és a 0,7 százalék elérését elérni. Hogyha azt mondjuk, hogy akik nem érték ezt el, azoknak hátraarc van. Ez elfogadhatatlan. ez bünteti azokat az országokat, amelyek nem érték el a 07 ot Itt inkább azt kell tekinteni, hogy akarják-e elérni ezt a 0,7%-ot. Tehát ne hagyjuk itt egyedül az Egyesült Királyságát. Itt nem akadályozza ez az ország ezeknek a problémáknak a megoldását, itt ezt a kontinensen kell keresni tehát hogy kik akadályozzák. Tehát tegyünk különbséget a jövőbe való befektetés a fejlődő országok szempontjából eh, területére, ezt ön is említette, de ugyanakkor eh, a különböző szereplőket felelőssé kell tenni, tehát a közös megvalósítás, a fejlesztési mechanizmusok mind olyan eszközök, amelyek során azok, akik szennyeztek, azok tehetnek valamit. Ez nem közpénzekből van, hanem azokon keresztül kell aktiválni ezeket a pénzeket, akik szennyeztek. Így lehetne közelíteni a két különböző nézőpontot. Tehát nehogy úgy menjen el önnen, eh, innen, hogy eh, önt egyedül hagyjuk eh, én szerintem a fejlesztési eh, támogatásnak olyan finanszírozásán kell alapulnia, amely a kötelezettségvállalások eh, mellett áll ki. Tehát minden szereplő, aki aláírta ezeket, eh, ki kell, hogy nyilatkoztassa ezt és a bizottságnak következetesnek kell lenni, és testületként kell erről nyilatkozni, és ne engedje a különböző értelmezéseket, e, tehát hogyha az egyik biztoshozzal beszélünk, vagy a másik, akkor mást hallunk. Köszönjük, most pedig Hedegor asszony befejezi, be összefoglalja. Annyit el kell azért mondanom, hogy a bizottság teljesen osztozik e, azokban a gondolatokban, amit elmondtak arról, hogy mit kell tennünk, és bizonyára mi most itt nem tudunk értékes vitát folytatni a 0,7%-ról vagy a klímafinanszírozásról. Látom, hogy véleménykülönbség van közöttünk, de aztán azt is mondja, ez is korábban már elhangzott, hogy a szennyező fizetelvét kell alkalmazni. Én ezt teljesen támogatom a tiszta fejlesztési mechanizmust is, és a jelenlegi nem működik, úgyhogy én inkább olyat támogatnék, amelyik valóban működik is. És nagyon sok időt töltünk azzal, hogy nemzetközi kereteket adjunk ezeknek a kérdéseknek. Éppen ezért nagyon sokan dolgozunk technológiai együttműködésen is, illetve sokan úgy gondoljuk, hogy közös nemzetközi normákra van szükség különböző területeken. Ezért van szükség közös nemzetközi keretekre a klímaváltozással kapcsolatosan nemzetközi szinten, és pontosan ezért fogadta el ezt Európa a legutóbbi nemzetközi klímakonferencián, hogy a vonatkozó programokkal kapcsolatosan is komoly kötelezettségvállalásokat tegyünk egyfajta kompenzációként, elismerve azt, hogy van valamiféle felelősségünk azzal kapcsolatosan, hogy mi történik a fejlődő országokban, és ezzel foglalkoznunk kell. Nyilván nem tudunk kártalanítani mindenkit, vagy ellensúlyozni minden kárt, de ez az egyik legfontosabb kérdés a következő Varsói klímakonferenciára nézve. És egy kicsit összezavar ez a vita, mert abban megállapodhatunk, hogy melyek a hosszú távú eredmények, amelyeket várunk, 0,7% minden tagállam részéről, Európa részéről, plusz amit a klímafinanszírozásban vállaltunk. Addig, amíg oda ide el nem érkezünk, addig uh, hogyan tudjuk kezelni a helyzetet, mit csinálunk, hogyan tudjuk azt biztosítani, hogy Európa tényleg teljesít a klímafronton is, ami nyilván a mi érdekünk is, és gondolom, hogy nem szabadna még jobban elmélyíteni a véleménykülönbségeket. Az egyik legfontosabb fejlesztési projekt ODA, ODA finanszírozásból Bangladesben történt, egy olyan területen, ahol néhány évvel ezelőtt súlyos áradások voltak, sokat, sok áldozattal, és ez azért volt, mert az épületek ne, nem volt olyan magas épület, ahova menekülhettek volna, amikor jött a, az árvíz. És a projekt, ez egy új iskolaépületet jelentett, két emeletes épületet, hogy amikor a legközelebbi áradás érkezik a faluba, akkor mindenki emeljen az iskolába, és mivel ez 5 méter magasságban van, nem kell mindenkinek belefulladnia az áradásba. Ez úgy érzem, hogy ez nem mutat annak ellenében, hogy javítsuk a feltételeket, az életfeltételeket, ezért nagyon fontos a projektekben gondolkodni, az ellenálló képességben, illetve hogy milyen igények vannak ezeknek a területeknek. Ez az a fajta gondolkodásmond, amire szükség van. Maliban például most ugye háború van, de környezetvédelmi szempontból az a probléma, hogy északról az a szárazság miatt a déli térségekben mennek át a szarvasmarhák, és aztán a letarolják tulajdonképpen a kultúrnövényeket, és ezért eh, a gazdák eh, még délebre vonulnak, majd a fővárosba Bamakóba költöznek, és óriási ott már a munkanélküliség, és ez is óriási társadalmi instabilitást okoz. Tehát amikor megpróbálunk eh, fejlesztésben gondolkodni egy területen, projektekben kell gondolkodnunk, és tudnunk kell, hogy milyen klímaváltozási katasztrófa várható egy, egy országban vagy területen, és az én érveim erre a, a tényezőre épülnek, és ezért lényeges, hogy a tagállamok teljesítsék kötelezettségvállalásukat, amit több évvel ezelőtt tettek, hiszen egyre inkább zavaros lesz a helyzet, ha ezt nem teljesítik. Görenc gyorsan kérjük. Van egy javaslatom, és egy kérdésem, megjegyzésem. A javaslatom a következő. kiotó keretében a hibák helyreállításának a mechanizmusát létrehoztuk. Volt egy közös mechanizmus a fejlődő országok számára, ami azt jelenti, hogy az iparosodott országok felhasznál olyan összegeket, amelyeket a fejlettségi szintet elért országokra költhetnek. A, aztán van egy másik megoldás, hogy az iparosodott ország egy technológiát átad egy másik fejlőd, fejlett országnak, vagy iparosodott országnak. Tehát a kiotói tartozásaikat ilyen módon rendezhetnék. Tehát ez a hibák egyik helyreállításának egyik módja, tehát, hogy technológiát átadnak azért, hogy a széndiokszid kibocsátásokat csökkentesse egy másik ország. De a közös megvalósítás szentjén van probléma hiszen vannak olyan fejlődő országok, amelyek szintén iparosodnak. Tehát miért nem lehetne eh, engedélyezni ezt a technológia átadást az iparosodott országokból a fejlődő országokba? Tehát ilyen módon közvetlenül tudnák a magánszektornak a felelősségét eh, megmutatni és helyrehozni ezt a hibát. Tehát kihelyeznék ezt a technológiát, ahelyett, hogy a szennyező technológiákat helyeznék ki. Így jobban felelőssé tennénk a magánszektort. A megjegyzésem e, a 0,7%-kal kapcsolatos azt mondta, hogy hosszú távon ezt el fogjuk érni. De hát 2015 az nem hosszú táv, az egy rövid táv. Tehát azok, akik készek a, a kompromisszumra, e, elárulnák ezt a 0,7%-ot. Ez nem az ön felelőssége, de ez a 0,7% rövid távon van. És épp ezért azok, akik felelnek azért, hogy nem valósítják meg ezt a célkitűzést, azok jöjjenek ide el a szakbizottságba, és feleljenek a ö, ö, hibájukért hiszen különben az EU-s uniós szakpolitikák hitele veszélyeztetve van. És épp ezért ezt a képmutatást szüntessük meg, hogy egy dolgot nyilatkoztatunk ki, és az ellenkezőjét tesszük. Most akkor a biztos asszony válaszol, és aztán megállunk. Köszönöm csak röviden. Úgy gondolom, hogy a közös végrehajtás kérdéseire részben Doha választ adott. A rugalmas mechanizmus csak azoknak áll rendelkezésére, akik egy második kötelezettségvállalást tesznek. Most nem akarom a részleteket fejtegetni. A közös végrehajtás az elmúlt években az Oroszországhoz, illetve a korábbi Szovjetunióhoz kapcsolódott, illetve Kelet-Európához. Nem ez a kulcs eszköz, de a CDM lehet, hogy az lesz. A CDM-nek az a szándéka, hogy ne csak néhány különálló projekt legyen, kis és kisméretű projekt, hanem legyünk pragmatikusabbak, és egy egész szektorban próbáljuk ezt megoldani, modernizálni ezt az ágazatot technológiai transferekkel és együttműködéssel. Úgyhogy ezt próbáljuk elérni a tiszta fejlesztési mechanizmussal, és ez év január 1-től kezdődően van egy fontos kezdeményezés, hogy nem lehet új CDM projektet indítani feltörekvő gazdaságokban, hanem a legkevésbé fejlett és a legkiszolgáltatottabb országokban kell ezeket elindítani. Ez egy természetes ösztönző arra nézve, hogy tényleg a fejlődő országokba kerüljenek ezek a projektek. Ez az egyik legfontosabb eszköz, hiszen nagyon sok pénz ment nagy fejlődő országokba, Úgyhogy most szeretnénk az, a tiszta fejlesztési mechanizmust modernizálni, hogy jobban elvégezze a feladatát. Nagyon szépen köszönöm. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy 15 órakor kezdünk délután a szavazással, tehát ne felejtsék el elhozni a szavazókártyájukat. Köszönjük a biztosasszonynak, és a legközelebbi viszontlátásig üdvözöljük.